Guten Abend. Köszöntök mindenkit. So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm, köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák. A késedelmek miatt a szóbeli nyilatkozatokat a mai vita végén fogjuk meghallgatni, nem pedig a szavazást követően. Először is a Kircosz jelentésről szavazunk, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Név szerint szavazunk, minősített többségre van szükség ehhez, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Következik a Krisztoforú jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Szintén név szerint szavazunk, ismét eh, minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Kriszogonosz képviselő jelentése. Antonio Marinyui Pintu mentem jogának felfüggesztés irányuló kérelem a tárgya. Szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Következik Zvierska képviselő jelentése, Iván Jakovcsics, mentem jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik. elfogadtuk. A következő a Negrescu jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről. Név szerint szavazunk, minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Régner jelentés. Viktor Uspaszkics mentem jogának felfüggesztésére irányuló kérelem a címe. Ferhofstadt képviselő parancsoljon. For your uh, sympathetic encouragement. Köszönöm mindenkitől ezt a kedves bíztatást. Nem, elnök úr. Nos, uh, vitáztam Schulz elnök úrral, aki azt kérdezte tőlem, azt mondta, hogy most kell szóljak, nem pedig két órával ezelőtt, és szeretném visszautalni ezt a jelentést a 188 per 2-es cikk értelmében. Ugyanis ennek az oka az, hogyha elolvassák a jelentést, akkor láthatják, hogy vannak kételyek ezzel kapcsolatban, számos lényeges kérdésben, Wikileaks dokumentumok, stb., de ugyanígy kételyek merültek fel valami nagyon lényeges dologgal kapcsolatban is. Amikor Severin úr ügyével foglalkoztunk, megállapodtunk abban, hogy felfüggesztjük a mentelmi jogát, annak érdekében, hogy azért, mert ez nem érintette a mandátumának gyakorlását, ezt a jogát, tehát nem a személyes szabadságára vonatkozott, és most azt szeretném kérni a jogi bizottságtól, hogy ugyanezt a döntést hozza meg, és fontolja meg ezt a döntést. Uszpaszkics úr személyes szabadságát nem kor, ne korlátozza ez, nem tudom, hogy miért kellene őt olyan bánásmódban részesíteni, ami nem egyenértékű azzal a bánásmódval, amelyet Szeverin úr esetében tanúsítottunk, ahol, ahol súlyosabb vádról, korrupcióról volt szó. Tehát azt szeretném kérni, hogy szavazunk arról, hogy visszautaljuk ezt a kérdést a bizottsághoz. Köszönöm szépen, Ferhostett kolléga. A szabályaink értelmében lehetőség nyílik arra, hogy egy kollega felszólaljon-e mellett, ki az, aki szeretné támogatni ezt a kérelmet. Golnis képviselő. No. no. Ich habe das entschieden. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, bár Ferhofstadt úr ellenlábast keres, én mégis támogatom a javaslatot. Körülbelül ö, tíz éven keresztül dolgoztam az adott szakbizottságban, és ö, több mint húsz éve azzal a céllal dolgoztunk, hogy hogy nem lehet eljárást indítani politikai alapon képviselők ellen, a fumus persecutionis esete áll fenn. Ez akkor is fennáll ez a, az akadály, hogyha egyébként politikai ellenfélről van szó. Én azt látom, hogy ez a bizottság, a jogi bizottság a mainstream pártok képviselőinek immunitását fenntartja, miközben a politikailag inkorrekt képviselők nőknek a mentelmi jogát általában felfüggesztik, őket kiadják. Tehát én azt remélem csak, hogy Ferhofstadt úr ugyanezzel a mércével mérjen majd más ügyekben is. Köszönöm szépen, Golnis úr, egy percünk van, mindenkire ugyanez a szabály vonatkozik, és tisztelt kolléga, úgy döntöttem, hogy ugye Golnis úr más frakcióból származik, támogatja ezt ki, az, aki szeretné ellenezni ezt a kéremet, Régner asszony. Uszpaszkics úr bőven kapott lehetőséget, hogy nyilatkozzon az ügyében, és a jogi bizottság ebben az ügyben nagyon körültekintően, alaposan járt el, a más esetekben is. Behatóan foglalkoztunk ezzel már a korábbi ciklusban is, Úgyhogy itt egy olyan eljárásról van szó, amely most a feleviteli bíróság elé került, és ismételten ezt az esetet a jogi bizottságban alaposan megvitattuk. Ezért a döntés teljesen érett, méghozzá most kell meghoznunk. Mm, valóban nagyon sok időt szenteltünk ennek az ügynek, és most elérkezett a döntéshozatal, illetve az erről szavazás időpontja. Köszönöm szépen, Régner asszony. Szavazunk, ki szavaz mellette? szavazzunk arról, hogy visszautaljuk-e a bizottsághoz. Ki az, aki támogatja, hogy visszautaljuk a jogi bizottsághoz az ügyet? Ki ellenzi? Ha jól látom, a többség szavazott, de akkor mégis ellenőrizzük elektronikusan. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a kérelmet, úgyhogy döntünk. Régner asszony jelentéséről mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk a jelentést. Most pedig következik Duda úr jelentése, amelynek tárgya Gabriele Albertini kiváltságának és mentem jogának fenntartására nyúló Ki szavaz mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következik a Landsbergis jelentés az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról. Több név szerinti szavazásról van szó, szóval hetesről. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Egyes cikk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg, hármas cikk, egyes bekezdése, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, most kész szavalunk, szavazunk. Ellene. Elutasítva 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 5-ös. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk most. Elnézést, mondja az elnök, hatos módosító. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a bizottsági javaslat mellett kiszavaz. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk a jogalkotási állásfoglásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig Kylie asszony jelentése következik. Az éves adógyi jelentésről. Ötös bekezdés eredeti szöveg mellette kiszavaz. Ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. 22-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 37-es szóbeli módosító Kylie kollega részéről parancsoljon. Amendment. It's on. So, uh, welcomes the swift implementation of country by country reporting. Üdvözli az országonkénti jelentéstételt, illetve a utalást a tőke követelmény irányelvre, illetve fölhívja a bizottság uh, figyelmét arra, hogy tegyek kötelezővé a határon átnyúló vállalkozások, a KKV-kat is ideértve számára tegyek kötelezővé az országonkénti jelentéstételt, és a könyvelési irányelvet pedig vizsgálja felül, annak érdekében az administratív terheket minimalizálja. Köszönöm. Van-e ellenvetés? Nincs. Akkor a 37-esről így ebben a formában két részben szavazunk. Első rész mellett kiszavaz. Ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem ezt is elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 67-es rész, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellenőrizzük, ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Nem egyértelmű. Elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 69-es mellette. Ellene tartózkodás, ugyanez a többséggel utasítottuk. 70-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. M preambuló bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglás egészéről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elérkeztünk a szavazás végére. Szeretnék mindenkit arra kérni, azok, akik szeretnének tovább itt maradni, maradjanak itt, akik már nem akarják hallgatni az ülést, kérem, hogy gyorsan távozzanak a teremből, mert Mogherini asszonynak szeretném most megadni a szót és foly